Good morning, ladies and gentlemen. Mindenkit szeretettel üdvözlök, hölgyeim és uraim. Kérem szépen foglalják el a helyeiket, mert elkezdjük néhány másodperc múlva a mai ülést. Méghozzá az Agora kongresszust, konferenciát. Ez az európai polgároknak a fóruma. A már a harmadik találkozót tartjuk, és a kezdeményezés Onesta úr, az Európai Parlament képviselőinek köszönhető, nagyszerű gondolat volt. Az első ülés a Lisszaboni szerződésről szólt általánosságban, és az Európai Unióval kapcsolatos általános kérdésekről szóltunk. Most pedig a polgárok számára nagyon fontos kérdésekről fogunk beszélni. Szegénység, munkanélküliség, a, amely nem csak kihívás, hanem fenyegetés is minden polgár számára az Európai Unióban. Szeretném megköszönni mindkét alelnöknek, Isabel Durannak és Libor Rócseknek, akik mellettem ülnek, hogy megszervezték ezt az agora találkozót, és összehozott bennünket már harmadszorra itt az Európai Unió történetében. Minden évben kell egy ilyen találkozót szervezni az állampolgárok között, ugyanis önök képviselik az európai polgárokat, méghozzá a legközvetlenebb módon. Hiszen szabadon választották önöket. Olyan választásokon, ahol a, mind az európai parlamenti, mind a nemzeti parlamenti képviselőket megszavazzák. De önök, a civil szervezetek, a polgárok szervezetei állnak legközelebb a, az európai polgára, polgárokhoz. A helyi közösségekben, mindenütt az Európai Unióban. Ezért ilyen fontos az önök jelenléte itt. Szeretném Andor biztos urat is itt üdvözölni. Köszönjük, hogy eljött. Az Európai Bizottság minden ilyen kezdeményezést felkarol, és tavaly amely a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni harc éve volt, bizonyos eredményeket hozott, amelyeket most összefoglalunk és Bresso elnök asszony is, akit szeretettel üdvözlünk itt, és Nilsson elnök úr szintén felszólal. Ő az ECOSOC nevében, a Gazdasági és Társ Szociális Bizottság nevében. Bresso asszony pedig a Régió Bizottságát képviseli itt. Tehát a polgároknak a képviselete itt most megtörténik Brüsszelben. Különleges lehetőségeink vannak az Európai Parlamentben, hiszen 23 nyelvet használunk, és ez az egyetlen hely a világon, ahol 23 három nyelven szólalhatnak fel, ha óhajtanak. A saját nyelvükön szólalhatnak fel, tolmácsolás segítségével is felszólalhatnak és én is felszólaltok a saját anyanyelvemen, épp ezért most az anyanyelvemre fogok rátérni. Kedves hölgyeim és uraim! Az a polgárok szervezeteinek képviselei harmadszorra történik most, hogy összeülünk együtt itt. Épp ezért ez egy nagyon fontos eszköze a párbeszédnek az európai állampolgárok és a parlament között. Az európai polgárok és az EESC között, akiknek a képviselői itt vannak közöttünk. Maga a szó agora visszavisz bennünket az európai demokrácia bölcsőjéhez. Az Európai Unióban tudjuk, hogy az, a demokrácia lehetetlen az állampolgárok társadalma nélkül. Az agóra az a hely, ahol elmondhatják az állampolgárok a problémáikat, a kritikájukat. Épp ezért ez alapvetően fontos mindannyiunk számára. hiszen vannak szomszédok az Európai Unióban, olyan szomszédok, akiknek az országában a szociális nyugtalanság, mint például Tunizében és Belarusban problémákat okoz. Húsz évvel ezelőtt a nyugat-balkáni országokban ugyanezt történt meg. És az Európai Unió javaslatainak köszönhető, hogy megnyitotta a lehetőséget a nyugat-balkáni országok számára, hogy az Európai Unió tagjává váljanak, tagjaivá váljanak. Béke uralkodik most már ebben a régióban, és a szerb parlament elnöki elnöknek elkönékével tartott találkozón láthattuk, hogy Szerbia alapvetően megváltozott, nagyon fontos szerepet játszik ebben a régióban. Erre büszkéknek kell lennünk, mert pozitívan befolyásolja szomszédos országainkat. Eddig az Agióra kezdeményezésnek két ülése volt, és olyan témákat érintettünk, mint az éghajlatváltozás. Ma válságról beszélünk, és a szegénység különböző arculatáról. A gazdasági válság befolyásolja sok európai állampolgárnak az életét hiszen nem gazdagabbak leszünk, hanem szegényeknek. És önökkel együtt tudjuk megkeresni az eszközöket arra, hogy harcoljunk a szegénység ellen, hiszen az állampolgárok jogosan tartanak igényt a segítségünkre és pedig arra, hogy hogyan tudunk ilyen válságokat megelőzni a jövőben. Méghozzá ma, és nem holnap. Épp ezért szolidaritást kell mutatnunk a polgárokkal szemben. A szolidaritást akarattal használom, hiszen a 80-as években a Szolidárnost, a lengyel szolidaritás szervezet segített a lengyel állampolgárok 10 e, millióinak. A lengyel munká, munkások néhány hét alatt csatlakoztak hatalmas számokban ehhez a szakszervezeti mozgalomhoz. Tulajdonképpen nem láttuk akkor még az eredményét, akár e, statárium és rendkívüli állapot is követhette volna ezt. De részt vettünk az állampolgároknak a mozgalmaiban, kezdeményezéseiben, amelyek arról szóltak, hogy megvédjük a az állampolgárok büszkeségét. Az országunk szabadságáért használtunk, de nem csak az országunkért, hanem egész közel-kelet-európáért. Tudatában vagyok annak, hogy mennyire fontos polgárként cselekedni. Én épp ezért egy alapítványt alapítványt hoztam létre, amelynek a keretében minden évben egy versenyt szervezünk, amely a legjobb állampolgári kezdeményezéseket támogatja. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy most ünnepeljük az Auschwitz-i koncentrációs tábor felszabadulásának 66. évfordulóját létrehoztunk egy olyan fórumot, amely az Európai Parlament korábbi elnökeit fogja egybe. Most is vannak tagjai ennek a fórumnak közünkben, akik az Agora kezdeményezés mellett tették le voksukat. Ugyanis ez egy összekötő kapocs az állampolgári tevékenységek között. Ez a kezdeményezés azért olyan fontos, mert összefog több állampolgári kezdeményezést. Egy évvel ezelőtt e, az Európaiak Szabadságáért e, nevű fórumot hoztuk létre. És szeretnénk mindenkit belevonni ebbe a projektbe. Még egyszer szeretném megköszönni e, Durand és Rócsek alelnököknek, és mindazoknak, akik segítették, hogy itt találkozhassunk a munkájukat. Végül még egy megjegyzés. Válságban élünk. A szegények száma növekszik a válságok alatt. Ez pedig azt jelenti, hogy egyre több társadalmi problémával kell szembenéznünk. És ez további problémákat jelent a nemzetek között is. Ne feledkezzünk el arról, hogy 1928-tól 31-ig egy másik válságot kellett megélnünk, amikor hatalmas munkanélküliség és szegénység volt az eredmény. Tudjuk, hogy ennek mi volt a vége. Tehát ne feledjük el múltunkat, és gondoskodjunk arról, hogy más megoldást találunk. Ezért vagyunk itt ma, ezért szerveztük meg ezt az Agora kezdeményezést, és köszönöm mindenkinek, hogy eljött. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, a megnyitót, és most szeretném megadni a szót Andor László biztos úrnak, aki a foglalkoztatási szociális ügyek biztosa, és, és ő fog nekünk egy előadást tartani a témához kapcsolódó témákkal és szeretném azt is elmondani, hogy elnök, hogy a biztos úrnak az előadást követően távoznia kell. Nem udvariatlanságból teszi, és már most előre elnézést kérünk mindannyiunk nevében, hogy ezt követően nem tud rendelkezésünkre állni. Így biztos úrnak megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, alelnök urak, hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeink. Igazából nagy megtiszteltetés jelent számunkra, hogy részt vehetek az Agóra rendezvényen az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal közösen. Ez egy nagyon fontos eseménye a részvételen alapuló demokráciának, és saját részvételemet is nagyon fontosnak tartom. Ahogy Buzek úr elnök eh, bevezetőjében említette, erre a rendezvényre csupán csak néhány héttel azután kerül sor, hogy lezárult Európában a szegénység elleni harc és a szociális kirekesztés elleni harc érve. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy most utakat találjunk, fenntartható módokat találjunk arra, hogy hogyan vezessük ki az Európai Uniót a, város, a válságból a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni harc kulcsfontosságúak, és úgy gondolom, hogy 2010-ben egy nagyon fontos lépést tettünk előre, ugyanis egész sor legkülönfélébb szereplőt sikerült egy tető alá vonnunk. Az Európai Unió egyik ilyen szereplő, és remélem, hogy a mai rendezvény is hozzájárul az együttműködés további erősítéséhez. Hölgyeim és uraim, miközben azt látjuk, látjuk, hogy a gazdaságaink lassan kivlábalnak ebből a súlyos gazdasági és pénzügyi válságból, a hatásokat még mindig érzik az európai polgárok. A, a statisztikák még mindig súlyosak. Több mint 5 millió ember nőtt a munkanélküliek száma, és nagyon sok háztartás érzi a szegénységet. Ötből egy fiatal nem talál munkát, és nagyon sokan az Európai Unióban a szegénység küszöbén élnek nagyon sok vonatkozásban a szegénység a szociális rendszerekkel függ össze, a lakhatással, a szociális védelmi rendszerekkel. Tudjuk, hogy nagyon erősek a szociális dimenziók Európában, és az európai polgárok 75%-a úgy gondolja, hogy az Európai Uniónak fontos szerepet kell játszani. A tíz éves E, európai szociális stratégia keretében a bizottság első ízben nevezett meg számszerűleg egy e, e, szegénység elleni stratégiát. Ez azt jelenti, hogy 2020-ig legalább 20 millió embert kell kivezetni a szegénységből és most az, erre, az egyes tagállamoknak a saját célkitűzéseiket kell meghatározni, figyelemmel a saját országukban kialakult specifikus helyzetre. Hölgyeim és uraim, számos lépést kell még megtennünk ennek érdekében, és december 16-án a bizottság elfogadta az Európai Szegénység és Szociális Kirekesztés elleni platformot, amelynek keretében az európai tag, tagállamok és szervezetek között és résztvevők között egy közös platform teremtődik meg. Bővíteni szeretnénk a résztvevők számát a szociális kirekesztés elleni harcban. Innovációt helyezünk előtérbe, amely lehetővé teszi mindannyiunk számára, hogy hatékonyabban dolgozunk, és megtaláljuk azokat a forrásokat, amelyek valóban hatékonyak. Mit is ö, ö, Mit is javaslunk? A teljes politikai spektrumot kívánjuk lefedni a, a tradicionális szociális bevonás eszközein túlmenően. Szeretnénk a munkaerőpiacot aktívá tenni, szeretnénk védeni a családokat, a gyermekeket, szeretnénk jobban megvédeni a családokat a szegénység ellen, szeretnénk jobban integrálni a kisebbségi csoportokat, ide tartoznak a, a romák és szeretnénk fellépni a családokat sújtó szegénység ellen. Másodszorban a platform támogatja az innovációt a szociális politikák területén, annak érdekében, hogy, illeti, hogy intelligens, költséghatékony eszközöket találjunk a tagállamoknak tényeken alapuló új típusú megoldásokat kell találniuk. A platform javaslatot tesz arra is, hogy az európai alapokat hogyan lehet a szociális bevonás érdekében hatékonyabban felhasználni. Az európai szociális alapot hozzá kell alakítani a 2020-as európai politikai célkitűzésekhez, és végül, de nem utolsó sorban a platform szeretné bővíteni a, tag, a tagok közötti együttműködést a szegénység csökkentése érdekében. Szeretnénk erősíteni a szociális gazdaság szerepét is. Biztos vagyok abban, hogy az Európai Platform szegénység és szociális kirekesztés ellen valóban hatékony, fenntartható és hosszú távú megoldásokat képes találni. Ahogy már említettem, a Róma kérdés kulcs kulcsfontosságú szerepet játszik. A platform foglalkozik a romákkal, amelyek az Európai Unió legnagyobb kisebbsége, és ők azok, akiket leginkább sújt a, a szociális kirekesztés. Egész Európában láthatjuk azt, hogy a romákat súlyos pénzügyi nehézségek sújtják, egyre nő a az egészségi állapotuk romlása, a szociális helyzetük romlása, és nagyon sokan előítéletekkel viseltetnek velük szemben. Éppen ezért holisztikus megközelítésre van szükség annak érdekében, hogy a romák embereket teljes egészében be tudjuk vonni a társadalom minden területére 2010. szeptemberében az Európai Bizottság egy task force-ot hozott részre annak érdekében, hogy elősegítse a romák gazdasági és szociális integrációját. Ebben az évben a bizottság tovább akar építeni a Roma Task Force kezdeményezésre, ezen túlmenően folytatni szeretné a 2009-ben elindított munkát, annak érdekében, hogy megszülethessen egy, egy integrált roma integrációs stratégia. Ez tagállami és Európai Uniós pénzügyi alapok megmozgatását teszi szükségessé annak érdekében, hogy harcolni tudjunk a jelenleg és a jövőben is a roma kirekesztés ellen. Szükség van a hatékonyabb ellenőrzésre, nyomon követésre, és támogatni kell az európai programokat a roma integráció érdekében. Valódi előrehaladás a szegénység ellen csak akkor lesz, hogyha minden résztvevő minden szinten együtt tud működni egész európai szinten. A bizottság más intézményekkel és testületekkel együtt ezt a kerekasztalt egy konvencióvá szeretné átalakítani, amely lehetővé teszi valamennyi fontos résztvevő együttműködését ez folyamatosan nyomon fogja követni a, a, a fejlődést, a programoknak a megvalósulását, illetve további javaslatokkal él jövőbeni tevékenységek érdekében a gazdaság újjáépítésének fontos része a szegénység elleni harc, ez mindenképpen a gazdasági szükségességek közé tartozik. Örülök, hogy együttműködhetek az Európai Parlamenttel, valamennyi nem kormányzati szerver, intézménnyel, mindenkivel, aki érdekel a program gyakorlati megvalósításában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig egy rövid szünetet tartunk a beszédek folyamában, és egy kórust fogunk meghallgatni, Au Clair de la Rue. Nanzban született ez a korál Franciaországban, Tehát ez a korus négy évvel ezelőtt született. Önkéntesek, hajléktalanok, adják elő, akik egy közös projektet indítottak annak érdekében, hogy ének szóval próbálják elfeledtetni a mindennapi problémákat. Merci beaucoup. Thank you. Nagyon szépen köszönöm. A kórus még ma este is velünk lesz az EGSB-nél tartandó vacsorán, és holnap még a záró ülésen is meghallgathatjuk őket. És a következő előadónkat szeretném bejelenteni, Györkös Péter urat, aki Magyarország EU-s állandó képviseletének a vezetője, és a magyar soros tanácsi elnökség nevében fog szólni, mint ahogy tudjuk, hat hónapig, fél évig, január 1-től június végéig Magyarország tölti be a soros, soros elnökséget a tanácsnál. Nagykövet úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Az előadás után nem nagyon könnyű megszólalni és visszatérni a csupasz politikai, intézményi témákhoz, ahhoz, hogy hogyan tudunk szerepet játszani az Európai Unió általános politikai stratégián belül a szegénységgel szembeni harcot illetően a óriási válság idején. Minden esetre ez egy kiváló helye a szegénység elleni küzdelemnek ez a politikai koncepció. A féléves soros elnökségi program egyik fő elképzelése Magyarország számára nagyon fontos, és ez különösen fontos azok számára, akik az intézmények, illetve a civil szervezetek közötti párbeszédben részt vesznek, hogy hatékonyan lépjenek fel ebben a harcban, mégpedig az EU 2020-as stratégia mentén. Szeretném önöket biztosítani a felől, hogy a magyar elnökség nagyon nyitott ezen a területen, nyitott a párbeszéd előtt önökkel, és mi igyekszünk majd összehangolni a, az elképzeléseinket önökkel kiinduló pontként meg kell említenem, hogy Európának időre volt szüksége ahhoz, hogy megemészse, illetve megértse, hogy milyen súlyos válságot élünk meg, amit ami gyakorlatilag példátlan minden korábbi válsághoz képes. Másodszorban ahhoz, hogy kilábaljunk a válságból, teljesen új eszköztára van szükségünk. Ezt így lehet megvonni tulajdonképpen a mérleget. Ezt követően az Európai Unió kidolgozott egy elképzelést arra vonatkozóan, hogy a jövőt hogyan képzeljük el, és ezt az EU 2020-as stratégiájában foglalta össze. Ennek nagyon fontos szerepe van, hiszen az öt fő célkitűzés egyike, amit 2020-ig el akarunk érni, legalább 20%-kal kívánjuk csökkenteni azon polgárok számát, akik a szegénységi küszöb alatt élnek. A kérdés nem az, hogy hogyan tudunk e- gyönyörű elképzeléseket kidolgozni. A fogasabb kérdés az, hogy hogyan tudjuk megvalósítani ezeket a célokat. A következő fél év és az egész év tulajdonképpen arról fog szólni, hogy ezeket az eszközöket kell kidolgoznunk. Vannak olyan elemek, amelyek talán önöktől távolabb állnak, ilyen például a szerződés módosítása, egy állandó válságkezelési mechanizmus, az úgynevezett európai stabilitási mechanizmus létrehozása, és az is EU zsargonnak hangzik, amikor a soros elnökségről, illetve a szemeszterről beszélünk. Miről is van itt végül is szó? Meg kell teremtenünk a jogi alapját annak, hogy megteremtsük a szükséges kereteket ahhoz, hogy az EU-t kivezessük a válságból, másrészt arról sem feledkezhetünk meg, hogy a szigorú költségvetési konszolidáció önmagában nem elegendő ahhoz, hogy fellépjünk a társadalomban jelentkező minden negatív jelenséggel szemben. Világosan kell látnunk, hogy a jelenlegi válság olyan következményekkel járt, amelyek világosá tették számunkra, hogy nem csak a kihívásokra vagy a korábbi problémákra kell, hogy összpontosítsunk, például a szegénység esetében egészen új jelenségek merültek fel, új formái a szegénységnek. Nézzük, milyen eljárást fogunk követni. Az eurozónát, eurozóna stabilizációját követően, illetve az eszközök kialakítását követően a fenntartható növekedésre fogunk összpontosítani, munkahelybarát növekedésre, és igyekszünk majd a társadalom azon részeit eh, megsegíteni, akik saját erejükből nem tudnak kilábalni a válságból, illetve annak következményeiből. Éppen ezért a magyar soros elnökség a civil partnerekkel folytatandó intenzív párbeszéd, strukturált párbeszéd keretében, illetve a szegénység elleni küzdelem európai platformja keretében a márciusi EBSCO tanácsra ajánlásokat fog megfogalmazni. És egy közep, közép-hosszabb távú munkaként az EU 2020-as stratégiát igyekszünk sikerre vinni. Ennek keretében pedig azt, arról kell gondoskodnunk, hogy az intézkedések két szinten párhuzamosan valósuljanak meg európai szinten és nemzeti szinteken. A márciusi európai csúcsra megfelelő iránymutatókat fogunk kidolgozni az EU egészére. És ami talán önöket még inkább érinti, ez képezi majd az alapját annak, hogy áprilisban a 27 tagállam be kell nyújtsa nemzeti reformprogramját. Ezek a nemzeti reformprogramok jelzik majd egyértelműen, hogy az egyes nemzeti kormányok, tagállamok hogyan kívánják elérni a fő célkitűzéseket. Az öt fő célkitűzés egyike, mint ahogy említettem, a szegénység elleni küzdelem. A kormányoknak egyértelmű elkötelezettséget kell tanúsítaniuk, és ki kell alakítaniuk a szükséges szakpolitikai intézkedéseket a célok elérésére. És engedjék meg, hogy egy másik elemet is érintsek, ami már fontos szerepet játszik és fontos szerepet fog kapni az elnökségi programban, ez pedig nem más, mint a roma stratégia. Nem csak a roma lakosság gott érinti a szegénység, de el kell mondani, hogy a társadalmainkban ők alkotják a legrászorultabb, a legsérülékenyebb csoportot. Elkötelezettek vagyunk a tekintetben, hogy az elnökségünk végére megszülessenek a nemzeti roma stratégiák. A bizottság közleményét követően, ami várhatóan április elején fog nyilvánosságra kerülni, ezen a konkrét területen struktúrált vitákat kívánunk folytatni a tanács különböző testületein belül. Nevezetesen annak érdekében, hogy a roma kérdést a szegénység, a foglalkoztatottság, illetve az oktatás kérdéseivel összefüggésben vizsgáljuk, mint a 2020-as stratégia fő célkitűzéseinek egyikét. Ugyancsak elkötelezettek vagyunk, és elkötelezett szándékunk, hogy a júniusi EU csúcs jóváhagyja az EU-s roma stratégiát. Láthatják tehát, hogy itt egy sor politikai eszközről beszélünk, magas szintű politikai szándékokról, és a magyar elnökség felhívja önöket is arra, hogy ebben a párbeszéden, párbeszédben aktívan részt vegyenek. Köszönöm a figyelmüket. Köszönjük, nagykövet úr! és drukkolunk önöknek, a, és minden jót kívánok a magyar soros elnökségnek. A következő előadó Staffan Nilsson úr, a Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke. Tehát a szervezet civil társadalmat képviseli. Az Európai Parlament szorosan együttműködött a múltban is, és ezt fogja tenni a jövőben is az ESC-vel, tehát a Gazdasági és Szociális Bizottsággal. Az Európai Parlamentben 27 tagállamnak a képviselőit ö, választották meg, de hogyha sikeresek szeretnénk lenni, például a szegénység, a társadalmi kirekesztés elleni harcban, akkor együtt kell működnünk más intézményekkel is, köztük az EGSB-vel, tehát a Gazdasági és Szociális Bizottsággal. Épp ezért adom meg a szót Nilsson úrnak. Köszönöm szépen a szót. Én néhány gondolattal, gondolatot az anyanyelvemen szeretnék mondani, mint a Gazdasági Szociális Bizottság elnöke, de az előadásom további részében az angol nyelvet fogom használni természetesen arról is szeretnék gondoskodni, hogy közvetlenül kapcsolatba léphessek önökkel. Ami a inekart illeti, ez egy nagyon szép példája volt annak, hogy a zene és a különféle nyelvek összekötnek bennünket határokon átnyúló módon. Csak gratulálni szeretnék, igazán csodálatos teljesítményt nyújtottak, és Isabel Olivának is szeretnék köszönetet mondani ezzel kapcsolatban. Az Európai Parlamentet napjainkban egy olyan döntéshozatali szervnek tartjuk, ahol nagyon fontos döntések születnek, és ahol nagyon fontos jogalkotási munka is zajlik amely befolyásolja ugyebár az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot is 374 taggal rendelkezünk, minden tagállam, minden polgárát képviseljük ilyen módon, és megpróbálunk mindent visszatükrözni, amelyet Európa nyújthat számunkra. Tehát még egyszer köszönöm a ezt a zenei hozzájárulást. Még szeretném azt elmondani, hogy nem egymás alá vagy fölé vagyunk rendelve itt mi minnyáján, hanem úgy gondolom, hogy meg kell fognunk egymás kezét, és közösen kell dolgoznunk ami pedig az agórát illeti a, és ezzel kapcsolatban már ugye kialakult egy vita és egy párbeszéd folyamat a munkáltatókkal, a munkavállalókkal, a fogyasztók képviselőivel, az emberi jogok képviselőivel, a környezetvédőkkel és számos más szociális szervezet képviselőjével. Annak is nagyon örülök, hogy a hármas elnökség képviselői is jelen vannak körünkben, akik valóban fontos szerepet játszanak. Szeretnék Libornak is köszönetet mondani ezért a kezdeményezésért. Nagyon büszkék vagyunk erre a kezdeményezésre. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképp éppen tanúbizonsága annak, hogy mennyire jól együttműködnek az egyes intézmények. Az én üzenetem és ezt szeretném megosztani önökkel a bizottság nevében, hogy dolgozzunk együtt egy fenntartható Európa kialakítása érdekében. Együtt, és csak önökkel együtt tudjuk ezeket a célokat megvalósítani. Mély meggyőződésünk, hogy az agórán belül a polgárok részvétele lehetővé teszi a partnerség kialakítását az Európai Parlamenttel. Jogunk van az együttműködésre, a beleszólásra az európai ügyekben, és most már nem csak jogunk van, hanem kötelezettségünk is az új Lisszaboni szerződés keretein belül, hogy elősegítsük a polgárok és képviselőik együttműködését és beleszólását a jogalkotási folyamatokba. Ez az önök alapvető joga, és legyünk arra is tekintettel, hogy a válság, a szegénység különféle megjelenési formái nagyon fontos eh, témát jelentenek. Eh, most, amikor mindenki az európai pénzügyek felé fordul, a pénzügyi válság által előidézett szociális válsággal is foglalkoznunk kell, és gondoskodnunk kell arról, hogy ez a téma is magasan szerepeljen a politikai napirend pontjai között úgy gondolom, hogy ez a fórum egyensúlyt teremt a politikai párbeszéd és fórumok munkájában. Nem utolsó sorban látom az önök elkötelezettségét az Európai Parlamentben, hogy az agórában a civil társadalmak széles körűen együtt tudjanak működni, képviseltetni tudják magukat. Szorosan együttműködtünk eddig is a koncepció kialakításába, és nekünk az a célunk a Gazdasági és Szociális Bizottság keretein belül, hogy vonjuk be minél jobban a a civil társadalmat. Ez a mi lételemünk és legfontosabb feladatunk. Ezen túlmenően garantálni szeretnénk azt is, hogy a polgárok és, intéz- és szervezeteik megfelelő képviselettel tudjanak rendelkezni ezeken a fórumokon. Még egyszer köszönöm azt, hogy elfogadták a meghívást és jelen vannak. Az a célunk, hogy megtaláljuk valóban a fenntartható megoldásokat, hogy garantálni tudjuk a nehéz, kedvezőtlen helyzetben lévő emberek képviseletét társadalmunkban. Úgy, úgy gondolom, hogy megtaláljuk a megoldásokat, hogyha akarjuk. Nagyon sokan élnek szegénységben, és ők igazán nagy veszélynek vannak kitéve. Itt az idősekre gondolok, a fogyatékossággal élők, a a romákra és más etnikai kisebbségekhez tartozókra. Nekünk az a feladatunk, hogy javítsuk az ő életkörülményeiket az Európai Unió politikai vezetésének ambiciózus célkitűzése, hogy csökkentse a szegénységet, hogy 20, hogy, hogy 20 millióval emberrel csökkentsük a szegények arányát. Ez egy óriási kihívást jelent, és habár nagyon szomorúak vagyunk, hogy a célkitűzés nem a szegénység nullára való csökkentése. Ehhez szükségünk van a civil társadalom teljes támogatására és bevonására. A bizottság az elmúlt évben számos kezdeményezéssel élt a szegénység és a szociális kirekesztés vonatkozásában és úgy gondolom, hogy azok, akik itt jelen vannak az Agora fórumon, hozzá fognak járulni ehhez a munkához, meg tanácsokat adnak az Európai Unió intézményei felé. Az egyik ilyen javaslatunk az volt, hogy a szociális kirekesztés elleni politika és az integráció és demokráciát elősi erősítő politikának össze kell függenie a diszkrimináció elleni harccal. Vannak olyan emberek, akik már a múltban is megkeresték a bizottságot, azzal, hogy közösen próbáljuk Európát kihúzni a szegénységből. 2011-ben tovább dolgozunk a romák, a bevándorlók integrációjában, és szeretnénk harcolni a, a, a, azon célok érdekében, hogy megoldjuk ezeket a prioritásokat. A prioritások fenntart a, a párbeszéd, a fenntarthatóság, a szolidaritás és a fejlődés körül összpontosulnak. Megosztjuk a felelősségeket az, hogy 2015-ig eh, megfelezzük az éhezők eh, számát, és eh, erősítsük a élelmiszerhez való hozzájárulás biztonságát közösen az Egyesült Nemzetek szervezetével együtt. És a francia elnökség során is láthattuk azt, hogy a június 22-i csúcson szintén az élelmiszerhez való hozzájutás biztonsága szerepelt a napirendi pontok között. És számítok az önök együttműködésére, számítok egy jó párbeszédre az egyes munkacsoportok keretein belül. Várjuk az önök tudását, az önök tapasztalatait. Ez mindenképpen inspiratív módon fog hatni annak érdekében, hogy fenntartható megoldásokat találjunk a szegénység elleni küzdelem céljából. Nagyon örülök annak is, és megfog, hogy meghívhatom önöket arra a fogadásra, amelyet az épületünkben fogunk tartani, ami nincs messze az Európai Parlament épületéről. Én reménykedem a jó együttműködésben, számítok arra is, hogy olyan emberekkel fognak találkozni, akik ide, akikkel idáig nem volt kapcsolatuk, és közösen tudják megvalósítani ezt a páneurópai projektet. Tehát köszönöm szépen Izabel még egyszer, és biztosíthatom önöket arról, hogy e- készek vagyunk az együttműködésre, és nagy örömet szerez ez számunkra. Köszönöm. You, Köszönjük szépen, Stefan. Stefan. Ahhoz, hogy sikeresek lehessünk, minden szinten ki kell stratégiát dolgozni, nem csak az európai intézmények szintjén, hanem a nemzetállamok és a régiók szintjén is. Ezért hívtuk meg Bresso Estonyt, a régiók bizottsága elnékét, hogy ezzel segítsen, de sajnos nem tudott érdőben ideérni, lehet, hogy még 10-15 perc kell, hogy ideérjen, mert közlekedési problémák vannak. Addig az Agora megszervezésének a technikai részleteit fogom ismertetni, meg az, az, e, az ebédet is. Nos, a délelőtti ülés után a Jehudi Menuhin térségben lesz az ebéd, ez az első emeleten van, ugyanebben az épületben tehát vagy lépcsőn, vagy lifttel lemehetnek oda az első emeletre. 2.30-kor, 2 óra 30-kor elkezdődnek a műhely munkák. Ezek a Spinelli épületben lesznek, ez pedig a másik épületben, tehát át kell menni a hídon. És a 3G3-ban lesz az egyes workshop, amely a gazdasági és gazdasági válság és az új forma, a szegénység új formáival fog foglalkozni. A migrációval foglalkozó munkacsoport, a kettes munkacsoport, az a 3G2 kettes teremben, a harmadik az európai társadalmi modellel kapcsolatban az 1G3-ban lesz, tehát az első emeleten. A konszenzus konferencia résztvevői pedig az 5G3-ban találkoznak, tehát az ötödik emeleten, ahol már találkoztak tegnap. A különböző moderátorok vezetésével fogják elvégezni a munkát, és reméljük, hogy a társ jelentéstevők holnap reggel a 9 órakor kezdődő, ebben a teremben kezdődő ülésen összefogadják, foglalják majd a munkacsoportok munkáját. Reméljük, hogy mindenki regisztrált, és, és számosan fognak részt venni a vitákban. Hiszen a mai és a holnapi ülések azok nem csak azt jelentik, hogy meghallgatják az előadókat, hanem kifejthetik a nézeteiket, érzéseiket a témákkal kapcsolatban. A viták az interneten, a webben is keresztül közvetítésre kerülnek, és kérem szépen az asztalukon lévő űrlapokon a regisztrációt végezzék el. Az Agora titkárságnak adhatják oda ezeket a lapokat. Ez lehetővé teszi az elnöknek, hogy önöket is bejelentse a nevüket, a beosztásukat, tehát hogy kik is önök. Még egy bejelentésem van. A feliratkozottak számára az vacsora, amely 6 óra 45-kor kezdődik az EGSB épületében, tehát Nilsson úr meghívására veszünk ezen részt. Hogy eljussanak oda, a, a kitűzőiket látható helyre tegyék fel, mert különben a biztonsági alkalmazottak lehet, hogy nem olyan könnyedén engedik be önöket. 6.30-kor indulunk el a parlament épületébe, és azok, akik nem tudják, hogy merre kell menni, ne aggódjanak, mert együtt átmehetünk majd. Vannak-e kérdések, megjegyzések? Szeretnének-e valamilyen kérdésre rávilágítani? Parancsoljon ott a hölgy. The You can press the microphone. Sorry. Yeah. Említette a roma problémát. Ez nem csak a romáknak a problémája, tehát az embereknek van problémája, nem a romáké. Nem a zsidó problémáról beszélünk, mert tudjuk, hogy az hova vezetett. Tehát ilyen módon apostrofáljuk a problémát. Thank you. Köszönöm szépen ezt a megjegyzést. Más megjegyzés? Parancsoljon ön ott. Jó napot kívánok, Filip Royer vagyok. Köszönjük ezt a szervezést. Az egészség ugyanis nagyon érzékeny probléma, és mivel ez az agóra pont a szegénységről szól, és mivel az agora az a részvételi demokráciáról szól, épp ezért itt a kommunikációnak a problémája is nagyon fontos. Egy kérdésem lenne. A szociális terület nem igazán az Európai Parlament kompetenciájába tartozik, hanem inkább a tagállamokéba. Az Európai Parlament valóban tud-e konkrét és hatékony módon harcolni a szegénység ellen, vagy pedig egyszerűen csak megfigyelő, spekulatív szerepe lesz gazdasági szempontból, nem pedig operatív szerepe. Parancsoljon a 147-es széken ülő úr. Michael Down vagyok, az ÁK nevében szólalok föl. Az Európai Gazdasági és Vidéki Konvenció nevében. Ez egy NGO, tehát nem kormány szervezet, és azokkal is foglalkozik, akik a szegénységgel és a társadalmi kirekesztéssel küzdködnek vidéki területeken. Ön helyesen hívta meg Andor biztos urat, de az Európai Bizottságnak még vannak más részei, és az Európai Unió más szakpolitikai és költségvetési területeiről képviselők, amelyek olyan területek, amelyek a szegények és a kiszolgáltatott embereket közelről érintik. Ezért örültem annak, hogy Andor biztos úrcsal lesz, és Hán biztosokkal, és a, a halászati biztossal össze dolgoznak azért, hogy egy közös stratégiát alakítsanak ki az öt különböző vidéki, halászati, kohéziós és más alapok között, amelyek a valós fejlesztés problémájával fognak foglalkozni, tehát olyan fejlesztéssel, ahogy azt a harmadik világban is értjük, amely a szegényeket és a kiszolgáltatókat segíti. Mi ebben a, a mi szervezetünkben a következő kap politikáról való vita során felhívtuk a figyelmet a szegények és a kiszolgáltatottak szükségleteire, és hogy hogyan kell ezeket a szükségleteket megoldani a vidékfejlesztési programokban, amelyeket e, közösen a regionális és a társadalmi és a halászati programmal együtt kell megvalósítani. Tehát nagyon örülök annak, hogy kiszélítették a vitát, a, tehát nem csak a társadalmi főigazgatóságra terjed ez ki, hanem felismerték azt, hogy többfajta európai szakpolitikával is, szakpolitikának is foglalkozni kell a szegényeknek és a kiszolgáltatottnak a problémájával. Köszönöm. Mielőtt válaszolunk ezekre a kérdésekre, még megadnám a 241-es Mikaidó vagyok, Görögországból. A, egy női szervezet, egy európai szervezet görög képviselője vagyok. Ez a szervezet minden tagállamban aktív, vannak képviselőink minden tagállamban, és nagy örömömre szolgál, hogy ismét itt lehetek, ugyanis meg vagyok győződve arról, hogy ez a rendezvénysorozat vagy fórum, ami két évvel ezelőtt jött létre, tovább erősítendő. És a mai rendezvény, illetve az előző két rendezvény nagyon hatékony volt. Ugyanakkor az eredményeket szerintem következtetések formájában kéne megfogalmazni, és ezeket a gyakorlatba is át kell ültetni. Nálunk például Görögországban az emberek nem ismerik az előző két év agóra üléseinek eredményeit, következtetéseit. Egy olyan politikára van szükség, ami a tájékoztatást is elősegíti. Itt elhangzott, hogy az Európai Parlament nem kompetensen rendelkezik hatáskörökkel. Én ezzel nem értek egyet, hiszen a polgárok elsősorban a parlamenten keresztül hallathatják a hangjukat. Ez az az intézmény, amely lendületet adhat a szociális kérdések érvényesítésének. Ugyanis most eh, egy komoly válságot élünk meg Európában. Görögország is eh, példátlan mértékű válságban van, ami különösen érzékenyen érinti a szegényeket. Meg kell találni a megoldást a helyzetből való kilábalásra, de ehhez szigorú megszorító, megtakarítási intézkedésekre van szükség, ami tovább sújtja a polgárokat. a nők a munka sokkal jobban érinti, sokkal nagyobb mértékben, mint a férfieket, férfiakat. A lakosság több mint felét, tehát Európában, amelynek megvannak a jövőképei, álmai, szakpolitikái, de még mindig csak a tervezés szakaszában léteznek ezek. Mint ahogy említettem, a görögök igen súlyos válságot élnek meg, mindenki tart a szegénységtől, az elszegényedéstől, elsősorban nők és fiatalok érintettek. Reméljük, hogy a Lisszaboni szerződés sikeres lesz. Ha nem tudunk az európai politikákra összpontosítani, és nem csak a költségvetési problémákra gondolok, hanem a szociális problémákra is, soha nem fogunk kitörni ebből az ördögi körből. Nem csak pénzügyi és költségvetési problémáról van tehát szó, hanem szociális problémáról is, és szégyenletes, hogy az évek során komoly erőfeszítésekkel felépített Európát pusztán e-, gazdasági okok miatt látjuk fenyegetni. A problémák sokkal általánosabbak, és sokkal több figyelmet kell szentelnünk arra, hogy Európa egy egyre erősebb hatalom, aminek nem csak gazdasági céljai vannak. A 121-es helyen ülő úr kap szót. Tongi Sár vagyok, a Téli Karbonból. Én a az utcai közösségekkel foglalkozom. Beszélnek a romákról és a csavargókról, de nem beszélnek a hajléktalanokról. Pedig ők ott vannak az utcákon. A hajléktalanokat mindig negatív módon eh, tekintik. A gazdagok nem gondolnak soha rájuk. És míg a gazdatok csak pénzre gondolnak, a szegények a szeretetre. 235-ös helyen ülő úr. Én egy pán szervezetet képviselek, amely az idősek érdekeit képviseli. Őróluk keveset hallottunk, amikor a rászorultakról beszéltünk. Nagy családokról sem tettünk említést. A józan ész alapján érthető, hogy a válság ezeket a társadalmi csoportokat sokkal nagyobb mértékben érinti. A nagy családoknak nyilvánvalóan alacsonyabb az összjövedelme, mint az egy-két gyermekes családoknak. Tehát ők sokkal inkább megszenvedik a válságot, mint bárki más. Ugyanakkor viszont ők sokkal nagyobb mértékben járulnak hozzá a társadalomhoz, a demográfiai viszonyokhoz. Tehát nagyon igazságtalan, hogy nem történik lépés ezen hátrányos helyzet korrigálására. Tehát szerintem a nagy, családokat, nagy családosokat is be kéne vonni a rászorult csoportok közé. A 202-es ülésen ülő úr. Az nem hallottam az idősek problémájáról szólni eh, ma délelőtt, pedig több millióan vannak Európában, és nagyon sokan a szegénység közegén, eh, küszöbén élnek, és a számuk egyre növekszik majd, mivel hogy a nyugdíjreformoknak a következményeit fogják elszenvedni. Azt hiszem, hogy ha őket is felvennék erre a listára, akkor az szerencsére és sajnos ezt a listát kiegészíteni. Köszönöm szépen, 35-ös. Én az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot képviselem. Szerintem helyesen hangsúlyozzuk, a gazdasági kérdéseket. És egy konkrét dolgot szeretnék ezzel kapcsolatosan megemlíteni, a kereskedelmi egyensúly hiányt, illetve az ország közötti makroökonomiai egyensúly hiányát. Talán túlzott mértékben megengedtük azt, hogy sokan azt hihették, hogy a piacok majd saját maguk oldják meg a problémákat. Az évek során minden kormány igyekezett csak a legkevesebb mérték, legkisebb mértékben beavatkozni, azt hívén, hogy ha a piaci folyamatok és a piaci egyensúly helyreáll, akkor ez önmagában majd segít a szegénységen. Sajnos azonban ez nem így történt. Mégpedig azért nem, mert a gyakorlatilag szabad gazdaságirányítás mellett a manipuláció nak adott mindez terepet. Ha megnézzük például Kínát, Németországot, Japánt, ezek az országok óriási töbleteket halmoztak fel. Mégpedig azért, mert igen, konkrét intervenciós politikákat alkalmaztak. Ha a egyensúly hiányt nem korrigáljuk, mégpedig konkrét, célzott intervencióval a kormányok részéről, illetve az Európai Unió részéről, annak biztosítására, hogy megszüntessük a manipulációt. Ezeket a kereskedelmi egyensúlyhiányokat nemzetközi megállapodások nem tudják feloldani. Sokféle intézkedést hozunk az egyensúlyhiány visszaszorítására, Viszont a végeredmény az, hogy kevesebb pénz, kevesebb forrás áll rendelkezésre a fejlesztéshez. Itt beszélünk a reformokról, de mikor valósulnak ezek meg? Több reformra van szükség, a piacok szintjén aktívabb fellépésre, és minél több embernek kell munkahelyeket teremteni ha a belső piac korlátozásait nem oldjuk fel, akkor ez nem fog megtörténni. Másodszorban pedig óriási erőfeszítésekre van szükség az egyensúly hiány megszüntetésére, és akik többleteket halmoztak fel, arra kell, hogy kényszerítsük, hogy ebből másokat megsegítsenek. És ideértve a gyengébb európai országokat is, ahol a szegénység, a munkanélküliség fokozódik, mások javára mások élvezték eh, a hasznot, miközben a szegény országok, Spanyolország, Portugália egyre nagyobb szegénységgel kell, hogy megküzdjenek. A 249-es ülésen ülő úr kap szót. Köszönöm szépen, Ludo Hormans vagyok, az Európai Szegénység Ellenes Hálózat elnöke. A hálózatunk nemzeti szervezeteket fog át az egyes tagállamokban, illetve európai szervezeteket, amelyek a szegénység elleni küzdelemben aktívok. A civil szervezetekkel egy koalíciót alkottunk 2010-ben. Én azért kértem szót, mert az Európai Parlamentben vagyunk most, és az a polgárok agóráját igyekszünk támogatni. Meghallgattuk a tanács és a bizottság képviselőjét a 2020-as stratégiáról, illetve a szegénység ellenes, illetve szociális kirekesztés ellenes platformról. Korábban már ezekről hallottunk. Most rengeteg mindent várunk el a tagállamoktól. A, az intézkedések és az egyes lépések elsősorban európai szintűek, és ezekben viszonylag kis mértékben vesznek részt a tagállamok. Ők alig tesznek lépéseket az irányban, hogy nemzeti szintű párbeszédet indítsanak a szociális kirekesztés és a szegénység elleni fellépés kapcsán. Felkérjük tehát a parlamentet, az, az Európai Parlament képviselőit, hogy próbáljanak meg befolyással lenni a bizottságra, illetve saját országaikra, hogy szervezzék meg az európai szegénység ellenes platform nemzeti kezdeményezéseit, ahol olyan aktivisták kapnának szerepet, akik komoly szerepet játszanak a szegénység és a szociális kirekesztés elleni küzdelemben. Reméljük, hogy a magyar soros elnökség fél éve lesz majd az első lépés az irányba, hogy a szegénység és a szociális kirekesztés elleni nemzeti platformokat konkrét pénzforrásokkal, finanszírozásokkal is támogassák, bevonva az összes érintett felet ezekbe a nemzeti platformokba, ahol is a szegénységgel mindennapi szinten foglalkozók kaphatnak szót, és a polgárok is hallathatják hangjukat. Remélem, hogy az Európai Parlament ilyen befolyással tud majd élni a tanácssal, illetve a bizottsággal szemben. Köszönöm szépen. Szigueira úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlök mindenkit. Portugália Portugál vagyok, és egy szakszervezeti vezető, az EGSB egyik tagja. Szerintem most eh, néhány a szegénységről alkotott korábbi elképzeléseinket eh, felül kéne vizsgálni. A szegénység ma már más, mint korábban volt. Új formák jelennek meg a társadalmainkban, még olyan társadalmakban is, eh, amelyeket fejlettebbeknek tekintettünk. Vannak olyan polgárok, akik ugyan rendelkeznek munkahelyjel, de ennek ellenére szegénységben élnek. Vannak olyan ágazatok, vannak olyan csoportok a társadalmakon belül, amelyek perifériára szorulnak, és komoly fenyegetettséget jelent számukra a szegénység. Én azon gondolkodom, hogy három évvel a válságot követően nem született sehol a világon megfelelő intézkedés az offshore és az adóparadicsomokban működő vállalatokkal szemben. Köszönöm szépen. 138-as. Jó napot kívánok! Sorry, first 138. 138-as először, utána ön következik. Köszönöm szépen. A Szolidaritás Fórumot képviselem, az Európai a kért. Lengyelországban is, nemzetközi szinten is vannak hálózataink, és minket elsősorban az európai, illetve az Európán kívüli, kívüli bevándorlók kérdése foglalkoztat. Egy alapítványal is rendelkezünk, a Bárka névre hallgat, ami egy kölcsönös segítségnyújtási alapítvány. Nagy érdeklődéssel hallgattam az előadásokat. Egyik-másik megnyilatkozás igen drámai hangú volt. Mindenféleképpen azt kell biztosítanunk, hogy a nemzeti szintű projektek hosszú távú hatást fejtsenek ki. Attól tartok, hogy egyes projektek sőt, meglehetősen nagy számú projektek nem azokon segítenek, akik rászorulnak. Számos projekt egyszerűen eltűnik, vagy, vagy teljesen hiába valónak bizonyul. Elsősorban arra kellene koncentrálni, hogy ezek a projektek a rászorultakon szerepeljen, segítsenek lehet, hogy nemzetközi szinten nagyon vonzónak tűnik sok ilyen program, de nemzeti szinten komoly veszély fenyegeti ezeket, ugyanis komoly verseny alakult ki az egyes projektek között is, ha úgy tetszik. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak kezdeményeznie kellene olyan projektek létrehozását, amelyek az integrációt szolgálják, és ezt eh, minél előbb meg kellene tenni. Az Equal program keretében az Európai Bizottságnak be kellene vezetnie konkrét standardokat eh, innovatív programok tekintetében, annak érdekében, hogy eh, megfelelő források álljanak rendelkezésre, amely forrásokat eddig nagyon gyakran rossz célokra fordítottak. Nem azokra költötték, akiket alapvetően ezeknek a projekteknek meg kellett célozniuk. Köszönöm szépen! Káros Varasznak hívnak, Csehországból vagyok, és szintén az ottani szegénység elleni hálózatot képviselem. Hölgyeim és uraim, szeretnék akkor csehül folytatni. Szeretnék egy további pontot is kiemelni, ami idáig nem szerepelt a napirenden. renden Nos, ugyebár a válság összefügg az államok eladósodásával. Nem csak az államok és a vállalatok vannak eladósodva, hanem nagyon sok eh, polgár is. Eh, folyamatosan fel kell hívni az állampolgárok figyelmét erre a problémára. Az embereket eh, képezni kell a pénzügyi törvényszerűségekkel kapcsolatban. Meg kell mutatni, el kell magyarázni a polgároknak azt, hogyan védhetik meg saját magukat attól, hogy ebbe az adósságválságba, adósságcsapdába beleessenek. Ez az egyedi polgárokat sújtó probléma, és a tanulmányok megmutatták azt, hogy a következő években ez a probléma súlyosabbá fog válni. Azt javaslom, hogy foglalkozunk ezzel is a további vitákban. Köszönöm szépen, Svárc úr! Hölgyeim és uraim! Elnék úr, Piazsan Kulon vagyok az EGSB-től. A francia munkásokat figyelem, eh, képviselem. Szeretném felhívni a, ennek a gyűlésnek a eh, figyelmét az energiaszegénységre. Ez a válságnak következménye. Nem gyakran beszélünk róla, de nagyon is ijesztő Hogyha Franciaországot tekintem, amely csak egyike a 27 tagállamnak, ahol 110 eh, millió eh, elektromos áramszünet volt, és 560 millió gáz eh, kimaradás. Tehát ez azt jelenti, hogy 3-4 millió családot vagy a villanytól vagy fűtéstől, vagy egész egyszerűen az élethez szükséges dolgoktól megfosztottuk. Ez azt jelenti, hogy a jog, mind a jogalkotóknak, mind a civil társadalom szervezőinek, mind a politikusoknak össze kell fogniuk azért, hogy megoldásokat találjanak az, az energiaszegénység ellen. Ez nagyon fontos, mert amikor az alapvető energia nem áll rendelkezésre, akkor minden összeomlik. Tehát ezért európai válaszra van szükség ezekre a problémákra, nem pedig a lakonegyedenkénti, vagy pedig országonkénti megoldásra legyen akár egy szociális tarifa, akár olyan gáz és elektromos áram és energia szociális ára, amely megoldaná ezeket a problémákat. Ehhez pedig szüksége van az összes fél összefogására. Köszönöm szépen. Gentlemen at 349. Az uran, úrnak adom meg a szót 149-es széken. Köszönöm szépen, elnök úr. Sean Hillinek hívnak egy a Szociális Igazság Írország szervezetet képviselek, és szeretnék gratulálni az Európai, az Európai Parlamentnek és a Gazdasági és Szociális Bizottságnak azért, hogy foglalkozik ezzel a, ezekkel a kérdésekkel a válság idején. Ugyanis Európa általában véve egy nagyon veszélyes helyzetben van. És miért mondom ezt? Ugyanis nagyon sok szakpolitika amelynek célja, hogy a válságot megoldja a különféle országokban és bizonyos esetekben az Európai Unió szintjén is, óriási nyomást gyakorolnak a szegényekre és további problémákat okoznak, súlyosbítják az eddigi súlyos helyzetet. Ez különösen súlyos a dolgozó szegényeknek, a munkanélkülieknek és azoknak, akik egyáltalán nem aktívak a munkaerőpiacon. Nagyon sok olyan szakpolitikával lát, találkozhatunk, amely a erőforrásokat elvonja a szegényektől, és odaadja a bankoknak, a bankároknak, akik amúgy is eléggé gazdagok és eléggé jól átvézelték veszteségek nélkül a válságot. Ami az én benyomásom az, hogyha elveszük az erőforrásokat a szegényektől, akik ezzel nem tudnak védekezni, és voltak éppen nem tehetnek a válságról, és ezeket az erőforrásokat odaadjuk, oda, odaadjuk azoknak, akik valóban felelősek a válságért. Ez tovább súlyosbítja a szegények helyzetét. És ha nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel még hozzá nagyon rövid időn belül, akkor nagyon komoly kérdéseket kell majd megválaszolnunk az európai szociális modellel kapcsolatban. Ugyanis ami most történik, az súlyosan károsítja az európai szociális modellt. Nem értjük meg azt, hogy hogy hogyan függenek kölcsönösen össze a gazdaságpolitikák és a szociálpolitika, illetőleg a környezetpolitika. Ez a realitás, szükségünk van olyan mutatószámokra, amelyek megmutatják nekünk, hogy valóban lépéseket tudunk-e tenni, abban a vonatkozásban, hogy ne terheljük tovább az amúgy is leterhelt szegényeket, akik ugyebár vesztesei ennek a válságnak, és amúgy sem tehetnek erről a válságról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, a hölgynek adom meg a 148-as széken. Málta Márcisnak hívnak, a UNDP-t képviselem, én magyar vagyok, és szeretném a mazonyelvemet használni. Első dolog, amihez szeretnék hozzászólni, több előadó részéről is elhangzott, hogy a szegénység új formái a globális krzissel válsággal kezdődtek. Én ehhez azt szeretném hozzátenni, hogy mindazok a felmérések kutatások munkák amelyekben közép európában és a balkánon részt vettem az elmúlt tz évben azt mutatja, és közép európában azt mutatják hogy a szegénység új formái az újonnan csatlakozott országokban az előcsatlakozás idején kezdődtek és nem a krzis idején ezt azt hiszem azért fontos megjegyezni és tudni mert ez befolyásolja egyrészt azt a stratégiát ami a jövőre készül hiszen fontos felmérni hogy a, mi a különbség a szegénység, az újonnan, szegénység terén az újonnan csatlakozott és a régi országok között és tanulni azokból a bizonyára hibákból amik a korábbi programok kapcsán azt eredményezték hogy úgy tűnik a szegénység és a szegények helyzete inkább romlott az újonnan csatlakozott országokban mint javult volna különösen a vidéki területeken. a másik dolog a roma nép, mint kérdés. Azt gondolom, hogy azok, akik nem élnek együtt roma közösségekkel, keveset tudnak arról, hogy az a sztereotípia, ami általában a romákról él, mennyire hamis. Fontos lenne csak is olyan roma stratégiában gondolkodni, ami a kisebbség és többség együttélésére és, és, a, és a szegény közösségek minden tagjára vonatkozó stratégiát ö, vázolnak fel és nem egy olyat ami egy újabb módon talán pozitv módon de szegregálja a romákat. a harmadik dolog hogy a undp pozsonyi regionális központja amelyik az európai és fák országokban dolgozik a ninety es évek elején késztett közepén késztett egy roma felmérést közép európában ezt most meg fogja ismételni ebben az évben és már a kollégáim néhány európai uniós kollégával együttműködnek ebben én szerettem volna ha erről többen tudnak itt a mai napon remélem hogy ez a felmérés hozzájárul majd egy tisztább képhez ebben a témában. és az utolsó mondandóm hogy az eu elnökség idején magyarországon megkeresett engem néhány civil szervezet az, azzal a kéréssel hogy a undp révén keresse meg azokat a szervezeteket közép európában az újonnan csatlakozott európai országokban akik szvesen együttműködnek ennek az európai stratégiának a véleményezésében hozzájárulnának ehhez. éppen ezért én kérem azokat itt a teremben azoknak a szervezeteknek a képviselőit akik csatlakoznának ehhez hogy keressenek meg engem az ebéd idején. köszönöm szépen! Köszönöm szépen Thank you. very much. Nos, még 15-en kértek szót, de sajnos elég kevés az időnk. Tehát kérem szépen írják fel a nevüket, mi begyűjtjük ezt a listát, és akkor holnap szólhatnak hozzá. Mercedes Bresso megérkezett közben, de még fontos, hogy megválaszoljuk az önök kérdéseit mi hárman. Talán azzal kezdeném, hogy ahogy láttuk a vita során is, és az önök hozzászólásaiból is, tehát tehát, hogy amikor a szegénységgel akarunk foglalkozni, akkor nem csak egy dimenzióval szabad ö, ö, foglalkozni, mert a szegénységnek több arculata is van. Gazdasági, ö, pénzügyi válságról beszéltünk, ezzel kezdődött, és mint hallottuk, most már 23 millió munkanélkül van, 7 millióval több, mint a válság előtt és ez emberek millióit befolyásolja, hiszen a szegénység fenyegeti őket, és nagyon sokan csak részmunkaidőben dolgoznak. Ez a fiatalokat is érinti, a néhány tagállamban, mint például Spanyolország vagy Lettország. A fiatalok 50%-a munkanélküli, majdnem 50%-a munkanélküli. Vannak amikor 50 és 60 év közötti emberekről van szó, és elvesztik a munkahelyeket, akkor nagyon nehéz új munkahelyet találni. De a nőkkel is, a gyerekekkel is kapcsolatban láthatjuk, hogy 20%-a a gyerekeknek például úgy nő fel, hogy nem kap megfelelő oktatást írásra, orvosásra. És ez azt jelenti, hogy amikor felnőnek, akkor a munkaerőpiacon sem tudnak elhelyezkedni. Nincsenek meg hozzá a megfelelő készségeik. A, említettük a gazdasági és pénzügyi válságot. Nem igazságos, hogy Írországot vesszük példaként, de az írkormány fiskális szempontból felelős volt. A jó időkben kiegyensúlyozott költségvetése volt, és az írek keményen dolgoztak. És az írek, de nem csak az írek, hanem az európai intézmények is figyelmen kívül hagyták a bankoknak a felügyeletét és a pénzügyi ágazatnak a felügyeletét. A spekulatív buborékok ugye kipukkantak, mindegy, hogy most az ingatlan vagy a tőzsde piacról van szó, és tönkrementek a bankok, és az ír államnak kellett garanciát vállalni, és az adófizetők, akik keményen dolgoztak, és az idősek is, e, ehhez hozzá kellett, hogy járuljanak, tehát hogy kifizessék a, a, az adósságot. Tehát mivel közös piacon élünk, ezek nem csak az író, írek problémái, hanem egész európai Említették az Európai Parlamentnek a munkáját is. Azt mondták, hogy nem fontos az Európai Parlament munkája. Hát ennek én pont az ellenkezőjét mondanám, nem csak azért, mert képviselő vagyok itt, hanem amikor 500 millió Európa közös Európájában élünk, akkor meg kell érteni a gazdaság és, az, és a társadalmi ö, szociális politikát, ö, hatalmat, mindenütt a világon, az USA-ban és Ázsiában, stb., és együtt kell megküdnünk, és sokkal keményebb szabályokat kell ö, megállapítanunk a felügyeletet illetően is. Épp ezért három egész összeurópai felügyeleti intézményt hozunk létre. Lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy ez nem elegendő. E, mi történik majd az adóparadicsomokkal? Ezzel egyetértek, de ezek a e, jogszabályok egy politikai folyamat, politikai kompromisszum eredményei. És vannak olyan kormányok, mint például a nagy-britanniai vagy a cseh köztársasági, ahol a politikai képviselet nem, akar szabályozását, nem akarja a szabályozását a pénzügyi piacoknak. Tehát az itt hozott jogszabályok kompromisszumot jelentenek. Vannak olyanok, akik ennél sokkal szigorúbb szabályokat akartak volna, még az adóparadicsomokra is. Nos, ennyit akartam mondani. Átadom a szót, hogy a kollégáknak, hogy válaszoljanak bizonyos kérdésekre, és csak annyit akarok még mondani, hogy ez egy nagyon sok oldalú probléma, a társadalomnak nagyon sok részét érinti, legyen az a, a kis kisebbségek, a romák, ahogy a magyar résztvevő is említette, az új tagállamokban ez konkrét probléma, és erre konkrét stratégiára van szükség. A második munkacsoport a migránsokkal fog foglalkozni, nem csak az EU-n belüli, hanem az EU-n kívüli migránsokkal is. Tehát nagyon sok probléma van, és ezeket a munkacsoportokban majd megbeszélik, és akkor holnap délelőtt összefoglalják őket. Most akkor Üzabel Durannak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Rövid leszek, mert azt hiszem, hogy sok minden dolog már elhangzott, és az Agora munkája még csak most kezdődik. Ön azt mondta, hogy az Európai Parlament e, vajon csak megfigyelő akar-e maradni. Nyilvánvalóan erre nem a válasz, hát nem ezért szerveztük ezt a fórumot. Én a hozzászólásokban látjuk, azt hallottuk, hogy a közvélemény, a nagycsaládosok, az idősek és a romák problémája azzal a megjegyzéssel együtt, hogy vigyázzunk, nem csak a romákról van szó. Tehát ezek, ezek bizonyos csoportosok, amelyekről mind beszélni fogunk a munkacsoportokban, és épp ezért nagyon fontos, hogy önök is megfogalmazzanak olyan követeléseket, amelyekre szükség van. Ön említették az adóparadicsomokat, az emberek eladósodását, az, tehát mind olyan mutatókat, amelyek azt mutatják, hogy a szegények talán kétszer fizetnék meg a válságot, még akkor is, hogyha nem ők felelősek érte. Aztán hallottunk a gazdálkodókról, a vidéki társadalmakról, és a különböző szakpolitikáknak a bevétele, befoglalása, azért, hogy ezek ne legyenek széjjel szórva. Aztán a a hajléktalanok problémája is, és itt üdvözlöm azokat, az, akik itt énekeltek. Tehát sok olyan ember, aki még az utcán él, akik számára megint csak van tennivalónk. És elsősorban fel kell ismerni ezeket az embereket, válaszokat, konkrét válaszokat el kell adnunk, de nem mindegyikre ugyanazt a modellt lehet ráhúzni. Tehát ezeket a kérdéseket majd a munkacsoportokba is elküldjük, azért, és ne azt mondják újból és újból, amit már mondtunk, hanem azt kérjük az elnököktől ezekben a munkacsoportokban, hogy ajánlásokat, konkrét ajánlásokat, operatív ajánlásokat fogalmazzanak meg, és majd a parlamenti képviselők fogják ezen kérdéseknek a továbbvitelét biztosítani. Sem Rócsek úr, sem én nem úgy gondoljuk, hogy az agórának majd sikerül holnap már eltörölni a szegénységet. Ugyanakkor, hogyha konkrét ajánlásokat kapunk, akkor ezeket tovább vihetjük, és nem csak itt a parlamentben, hanem az EGSB-ben is, és akkor e, ezért kérem, hogy konkrét, pontos ajánlásokat fogalmazzanak meg, hogy azért, hogy mi péntek után folytathassuk a munkát. Köszönöm szépen. Jag vill bara göra någon liten kommentar. Först känns det ju väldigt, väldigt spännande att vi redan har kommit igång med det. Nagyon röviden. Kívánalónak tartom, hogy most egy ilyen jó általános vitára került sor, majd a munkacsoportok ezt a munkát tovább fogják részletesen folytatni, amit majd a zárulésen összefoglalunk. hihetetlen számomra, hogy a tagállamok nem tudták önmaguk megoldani a problémáikat. Eléggé szégyenletes, hogy vannak közöttünk olyanok, akik a jelenlegi időben ilyen rosszul szerepelnek. Ami pedig a jövőbeni lépéseket illeti, sok vita folyt az EGSB-n belül, a parlamenten belül, és az, az alelnökök, illetve az elnök úr, elnök asszony is nagyon jól tudja, hogy ebben a házban ezzel kapcsolatosan egy általános vitát akartunk kezdeményezni. Szerintem erre most igen jó időben került sor, és nagyon fontos, hogy valamit tegyünk, előrelépjünk, és ez az EU ernyője alatt. Ez nem biztos, hogy jó, mert nem feltétlenül az EU terheli minden esetben a felelősség. Ezeket az anyagokat meg kell vitatnunk, és ez rendkívül fontos, hogy a szociális kérdések kapcsán az intézkedéseket a tagállamok megvalósítsák, de ez nem zárja ki, hogy mi európai szinten nem tehetünk valamit. Természetesen fel kell tennünk a kérdést azt is, hogy a régiókon belül mi mit tudunk tenni. Én nagyon sok sikert, jó munkát kívánok a munkacsoportokban, és akkor holnap délelőtt ismét találkozunk. Még egyszer szeretnék nagyon nagy köszönetet mondani a kórusunknak is. Köszönöm, és akkor most a régió bizottságának elnöke kap szót. Eh, Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak ide. És és az utolsó, az Nielsen úr hozzászólása tulajdonképpen a, az én hozzászólásomat. Nagyon örülök, hogy meghívtak ide, és a területi dimenziónak a fontosságát jelzi pontosan, ami itt történik, és hogy milyen fontos szerepet játszanak a helyi és regionális képviseletek a társadalmi befogadás elérésére. Nyilvánvalóan a szegények számára a jövedelmek biztosítása a legfontosabb, és az egészségügyi szolgáltatás, a lakos lakhatás, az energia és a szállítás szolgáltatásaihoz való hozzáférés. A 2010-es évek lehetővé tette azt, hogy láthatóbbé tegyük azt, hogy mi történik ott helyben, és a fórum áprilisi munkája, amelyet az EGSB szervezett meg, a bevált gyakorlatok sok számát próbálta összegyűjteni, azért, hogy mindenkinek segítsünk abban, hogy a más városokban és régiókban mik a legjobb gyakorlatok, és ezért a szigénységgel kapcsolatban jobban tudjunk közrelépni. A négy frakciója az EGSB-nek ugyanezt tette, és különböző szemináriumokat szervezett a helyi és regionális szervezetekkel. Nyilvánvalóan az európai év is segített ebben, de azért egy csepp, egy csepp a tengerben, tehát a régióknak és a városoknak kell a, számra, a társadalmat befogadóbbá tenni volt egy kézleménye az Európai Bizottságnak a szegénység elleni platform keretében, és itt a 2020-as európai stratégiáról is beszélünk. Ez egy fontos jelzés, és az egyik kezdeményezés a szegénység elleni harc. Az EGSB az jövőt készíti elő, de már is vannak jelentős pontok, amelyekről be tudok számolni. Először is üdvözöljük azt, hogy az EGSB-nek a szerepét hangsúlyozzák a partneri kapcsolatok kialakításában. Aztán a területi partneri kapcsolatok, a területi kapcsolatok is, amelyek olyanhoz hasonlítanak, mint a területi paktumok, amelyeknek az Európa 2020-as programokat kell majd megvalósítani, tehát őket is bevonhatjuk ezekbe a programokba. Mi a befogadási és a területi paktumokra is támaszkodunk majd, amikor a foglalkoztatási kérdésekkel fogunk foglalkozni. A 2020-as Európai Stratégia keretében. Aztán az Innovációs Unió kezdeményezéssel is foglalkozunk, amelyek olyan projekteket tartalmaznak, amelyek regionális és helyi szinten indítják meg ezt a munkát. Nagyon fontos, és ezt emlegetjük minden területen, hogy az innováció nem csak a technológiai területen, hanem a társadalmi területen is szükséges. Hiszen az inter, innováció az a, a szociális gazdaságot és a társadalmat is érinti. Épp ezért az EGSB e május 10-én fog egy fórumot szervezni, ahol a helyi és a regionális hatóságoknak a szerepéről fogunk beszélni. Itt társadalmi kísérleti programokról beszélünk, a többszintű irányításban. Aztán a finanszírozási forrásoknak a sokféleségévé e, téviteléről is beszélünk, a FEDER és más programok e, e, keretében. A, társadal, a szociális gazdaság és az innováció pont ebben az irányban tudják biztosítani a társadalmi innovációt. Ötödik megjegyzésem, a helyi csoportoknak a kezdeményezése, amelynek a területi és vidéki szegénység problémáinak a megoldására kell irányulnia, mind segíteni fog. Vannak persze még más kérdések, amelyeket érdemes ismertetni. És pedig A társadalmi nyílt koordinációs módszer felhasználása a különböző foglalkoztatási problémák megoldására. Aztán a helyi és regionális hatóságoknak a bevonása a platform munkájába, és a reform, nem nemzeti reformprogramok kidolgozására. Aztán a a különböző csoportoknak a szegénysége, tehát mint a, foglalkoz, mint a, a hajléktalanok, a romák és a többi problémáinak a megoldására való koncentrálás. Hölgyeim és uraim, a válság nagyon sok formában jelentkezik, amely nehézzé teszi az embereknek a sorsát. Épp ezért az EGSP és a helyi és a regionális szervezetek a szociális kirekesztés ellen eh, harcolnak, és bizonyos eh, társadalmi csoportoknak, a, különösen eh, a bizonyos társadalmi csoportok kirekesztése ellen, hiszen ez egy olyan jelenség, amelyet sokfelé látunk Európában, polarizációval találkozunk láthatjuk, hogy ez közvetlen ö, ö, következménye a globalizációnak. És a, a mai munkahelyek nagyon sokszor rossz minőségűek, rosszul fizetik őket, részmunkaidősek, és elsősorban a fiatalokat érinti ez. Aztán a hozzáadott értéknek a szétosztása az, az nem úgy történik, hogy az államháztartást segíteni, vagy pedig új munkahelyek teremtésében segítene. Tehát itt strukturális kérdésről is van szó, ez nem csak a válság eredménye, hanem ne feledjük el azt, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, hogy amikor a globalizáció következményeivel foglalkozunk, akkor ilyen megoldásokra is gondoljunk. Tehát nem csak a megelőzésről van szó, és az EGSB a strukturális reformnak épp ezért foglalkozik minden formájával, és saját fejlesztési modellt szeretnénk kialakítani a fenntartható élet céljából. Épp ezért az Európai Unió az Európa 2020-as stratégián keresztül meg kell, hogy célozza a területi közösségeket is, hiszen ezen a tinten, szinten tudunk konkrét válaszokat adni azokra a problémákra, amelyekkel ez az Agora Fórum is foglalkozni fog. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Mercedes. Kedves barátok, kollégák, akkor a ma délelőtti plenáris ülésünket lezárom, és ahogy említettem, az első emeleten, ebben az épületben találkozunk az ebédnél, majd délután fél háromkor folytatjuk a munkacsoport munkát. Michael McKay valahol elhagyta a papírjait, úgyhogy ha valaki megtalálja, akkor segítsen. Köszönöm szépen, és jó étvágyat!